Puhemies! Az elnök. The minutes of yesterday's sitting and the text adopted. Ezennel uh, újra kezdjük az ülést. Az eddig elfogadott uh, szövegek rendelkezésre állnak.